indítványról fogunk szavazni. Kongó, a teljes eh, javaslatról szavazunk, kérem mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. The next item is the vote on six motions for resolutions. Következő napi rendi pont, hat állásolás indítvány, Romeva Rueda szóbeli módosítóját hallgassuk meg. Elnök úr, csak nagyon röviden jó néhány szóbeli módosítom van, amelyeket egy blogban felolvasnék, és aztán egy szerre szavazhatunk róla először. A polgárháború helyett fegyveres konfliktust írjunk, javaslom. A PLA-t helyett írjuk azt, hogy korábbi maoista harcosok a D-ben véget, a Terminate véget vet neki helyett eltörölni. A következőben ugyanez a helyettesítés, a 9-ben a CPN helyett UCPN kötőjelemet írjunk. És beszúrjuk az egyik legmagasabb rátá, az egyes bekezdésben. Állandó alkotmány beiktatása a 15-ösben. A mondat végén töröljük. E, sajnálatát fejezik ki, e, hogy törvény nem biztosítja, stb. Végezető a 20-asban a e, revolutionary szót töröljük. Remélhetőleg ez mindenki számára elfogadható lesz, és blogban tudunk erről szavazni. Normally they are in the list. They should be, no, they are not in the list, but you, you should have them. By... Mikrofon nélkül. And then that they have been distributed to the groups. So normally they... Elméletileg a frakciók megkapták ezt írásos formában időben. Van-e valakinek ellenvetése, kérdezi az elnök? senkinek sincs ellenvetése, akkor a szóbeli módosítókat így blogban um, szavaz, szavazásra bocsájtom mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A 23-as bekezdés mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. El preambul bekezdés mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. M preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Az így módosított állásfoglalási indítvány egészéről szavazunk mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Végezetül hatállásfoglalási indítvány Líbiával kapcsolatban. Név szerinti szavazás, Ra kerül sor az egész állásfoglalás indítványról készítsék elő szavazókártyájukat, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. És ha sikerült mindenkinek leadni a szavazatát. Posselt úrnak is? Ja. Javol, Posselt úr. Javol. Akkor Posselt úr is a mindenkiekkel együtt leadta a szavazatát. Ezzel a szavazást lezárom és elfordottnak tekintjük az állásfoglalási indítványt. Pár bejelentésem a végén. Csehül fogom felolvasni ezeket. Én Hennis Plashard, Apan Luis Bonte, Pisem... Plashard asszony és Bonte kollégák írásban jelezték, hogy európai parlamenti